Bizottságnak ez teljesen mindegy, és nevetnek csak az EU önkorlátozásán. Mi pedig nagyon nagy árat rovunk ezért a polgárokra és a vállalatokra. Es folgen nun die weiteren eingetragenen Redner. Köszönöm, akkor a további hozzászólók két percben először is Hanslik kolléga.